Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Először is el kell fogadnunk a napi rendtervezetet, amelyet mindenki megkapott. Megfelelőnöknek ez a napi rendtervezet. Szeretnék néhány közleménnyel is élni. Az első az az, hogy nem lesz ülésünk február 10-én, hanem 11-én délelőtt, és csak is délelőtt lesz egy ülés, viszont a koordinátoroknak lesz egy ülése 10-én. Ennyit akartam elmondani. A koordinátorokat mindenképpen dolgoztatni akarom, tehát tizedikén csak koordinátorok ülése lesz, és a bizottsági ülés 11-én, és csak is délelőtt lesz. The other thing I need Szeretnék, szeretném önöket arról is informálni, hogy a kikötői csomaggal kapcsolatosan a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők azt kérték, hogy március 17-ére tegyük át a módosítások megvitatását, mert a szavazás március 18-án lesz tehát 17-én lesz a vizsgálata a módosítóknak, 18-án pedig a szavazás rendben van, most pedig e, megkezdhetjük azonnal a szavazást. I'll do it. Have you got your cards with you? Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Can you please? Kérem, ne felejtsék el hogy a vízakártyák nem működnek ezekben a gépekben, csak úgy, ahogy a készpénz felvételi gépekben kapcsolatos adatok sem. Tehát kérem, akkor mindenki tegye be az e, szavazókártyáját, leellenőrizzük, hogy működnek-e, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezártam a szavazást. Rendben van, úgy tűnik. Van olyan valaki, akinek nincs itt a szavazókártyája? David, neked is megérkezett a kártyád? Tehát az mindenkinek itt van a szavazókártyája, ugye? Oké. Okay. Rendben van. Kérem Gross urat és Majsz asszony, hogy most folytatják a beszélgetést, vagy természetesen a még egy napig lehet folytatni a közlekedéssel kapcsolatos vitát, és a futballal kapcsolatosan egy Chelsea játékos 38 millióért meg is lehet venni. Tehát akkor készen állunk a szavazásra? Igen. Egyes kompromisszum. Kiszavaz mellette? Ja nem, mondja az elnök, elnézést kérek. A téma az egységes európai égbolt végrehajtása, tehát erről szavazunk, az átdolgozásról szavazunk. Egyes kompromisszum kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 145 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 146 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 147-es módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, kérem szépen a 147-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 148-as. És a 142-esre együtt szavazunk, mellette, ellene, ha ugye a liberálisok is figyelnek, tartózkodás, ez ugyanaz az eredmény. Következik a 150-es módosító. Mellette kiszavaz? Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük le, kérem szépen elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva az eredmény szerint. 151-153 együtt, mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 152-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 19-es módosító mellett, ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le, kérem a 19-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 154 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 155-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellentartózkodás elfogadva, 156 mellett ellentartózkodás elutasítva, 157-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 158 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 159-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 160 kiegészítés mellett ellen tartózkodás elutasítva, 161 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 26-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 162-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 164 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 163-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 31 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 165 mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Áttérünk a 187-esre és a 188-asra együtt mellett ellen tartózkodás elutasítva, 47-es mellett ellen tartózkodás. Kérem ellenőrizzük le elektronikusan a 47-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva, ez, ezt azt jelenti, hogy átérhetünk a 48-asra mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 49 mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 189 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 190-es mellett, ellen tartózkodás Ellenőrizzük le, kérem a 190-est, megnyitom a szavazást. Tehát 190-esről van szó, ismétli az elnök. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 53-as következik, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 54-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 55-ös mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan az 55-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva 191 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 56-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 192-es, vagy az előzőt le akarják ellenőrizni? kérdezi az elnök. Nem, a 192-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Én azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, igen, elfogadtuk. Következik az 57-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Én azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le az 57-est. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 193-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 194 mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 197-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 63-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 198-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, blogban szavazunk 67, 68, 69, 70-ről mellette ellene tartózkodás elfogadva, 201 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 202 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 74 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 205-ös kiegészítés mellett ellen tartózkodás elutasítva, 206-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 207 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. es Gáler úré mellett ellen tartózkodás elutasítva, 239 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 241 fogyottá válik, 238 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 240 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 242 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 243 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, Há 131-es, igen, 131-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 130-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 79 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 250 kiegészítés mellett ellen tartózkodás elutasítva, 248 és 249-es megegyeznek, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 251, tehát most a most a 254-es következik, az elők okkafogyottá váltak, tehát mellett ellen tartózkodás elutasítva. 81-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 253 okkafogyottá vált, 255 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 258-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 257 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 256 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 260-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 82-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 759. No, it falls, it falls. Nem, ez okafogyottá válik, tehát a 261 következik mellett ellen tartózkodás elutasítva. 83-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 262 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 263 kiegészítés mellett ellen tartózkodás elfogadva. 264 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 265 és 266 megegyeznek mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Kettő hatvanhét, kiegészítés mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 86-os mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 268 és 269 megegyeznek, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85, 87, 88, 94 együtt mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 270 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 272 mellett, ellen, tartózkodás. Ellenőrizzük le, kérem, a 272-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 271. Mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 273. Mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 274 mellett ellen, tartózkodás elutasítva, 275 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 277-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 276 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 278 mellett ellenőrizzük le, kérdezi az elnök. Tehát a 276-ost, igen, megnyitom a szavazást a 276-ról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és ezt egy szavazattal elfogadtuk. 278-as. Mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 279 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 280 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 92 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 281 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 93-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 282-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 283, 84, 85 együtt mellett ellen tartózkodás elfogadva, 96-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 286 kiegészítés mellett ellen tartózkodás elfogadva, 97 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 287 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 289 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 288-as kiegészítés mellett ellen tartózkodás elutasítva. 290 és 291 megegyeznek mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettő 92 okkal fogyottá válik, tehát következik a 308 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 293, 295 együtt mellett ellen tartózkodás elfogadva. 294 mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, talán itt is egy szavazat különbség van, de megnyitom a szavazást. 294-ről mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nem, egy kicsit több, mint egy szavazat, de elfogadva. 296-os mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 297 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 99 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 298 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 299 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 300-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 301 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 302 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 303 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 304 mellett ellen tartózkodás el, elfogadva, 100-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 101-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 305-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük le, én úgy láttam, hogy elutasítottuk, megnyitom a szavazást a 305-ös módosítóról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nem, e- egy szavazattal elfogadtuk. 306-os mellett ellen tehát még egyszer 306-os mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le 306 ost Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, ezt elutasítottuk egy szavazattal. Tehát majd a plenárison is figyeljünk erre oda. 307-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 103 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 104-es, az 1-es és az 5-ös együtt mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 309 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 3, 10 és 12-es együtt mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le a 310-es és 312-est, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 3.11-es a következő, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3.13 mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 3.14 kiegészítés mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 3.15-ös mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 107-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 321 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 323 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 324 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 325 mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le, én úgy láttam, hogy elutasítottuk, de megnyitom a szavazást a 325-ről, mert lezártam a szavazást, és ezt elutasítottuk 109-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 326 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 112-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 113-as sokafogyottá válik, 114-es következik mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le, a 114-es kérem, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva 115-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 116 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 117-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 118 mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadva, 121 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 127-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 129 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 6-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 132 mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 132-est, megnyitom a szavazást. Everybody voted, voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. 133 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 134-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 135-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 139 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 9-es nem visszavonták, tízes következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 140 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 141-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, és a 143-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Most Mielőtt lezárnánk a szavazás, Gros úr. Röviden, elnök úr, a 8-as kompromisszumosnál a 12-es kompromisszumosról is dönteni kellett. Ez, itt a megfelelő preambulum bekezdésekről volt szó. Ön csak a 8-ast kínálta fel szavazásra. Ez egy szavazás lenne. Amivel azt akarom mondani, hogy a 12-esről még szavaznunk kell, a 12-es kompromisszumosról. No, you're absolutely right, Matt. Teljesen igaza van, Matthew. Igen, a 8-as és 12-es ugyanaz volt, úgyhogy jó. 12-es kompromisszum, most mindenki támogatja ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. A zárószavazás következik. Ezzel megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26-1, 4 tartózkodás mellett elfogadva jogalkotási állásfoglalás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 26-1-4 tartózkodás mellett ugyanúgy fogadtok el, tehát Marina úrnak gratulálni tudok. Jó, akkor a következő napi rendi pont a háromoldalú párbeszédről van szó. Az a kiköt... Na, na, elnézést kérek, ha szólnak. Még egy további szavazás is van, jelzik az elnök úrnak. Elnézést kérek, David. Hiszen egy csomagról van szó. So, oh, this is now the... Nos, eh, amiről szavazunk, 2016-2008 eh, LK rendelet a repülőterek légiforma szolgáltat és szolgáltat szolgáltatás módosítása. Szászóli úr. A 29-esről, 30-asról egyben szavazunk, mindenki, aki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 31-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 1-es kompromisszumos mellett ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Harminckettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as, 9-es egyben mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 8-as, 9-es meg mindig együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es következik, nem? 38-as pontosabban. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es. Meg 42-es következik. Nem. 41-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es, nem szavazunk, mert elutasítottak a 48-as, az 50-es, nem szavazunk. 51, 52, 53, szintén nem szavazunk, 54-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 55-ös, visszavonva 56-os technikai, akkor folyt 57-től 64-ig egyben, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös visszavonva. Okay. Mr. Szóbeli módosítás Szaszóli úr részéről. Igen, elnök úr. Ez egy technikai probléma mindössze. A 65-ös módosítóval kapcsolatosan azt kérjük, hogy a National Aviation Authorities szavakat töröljük. Az egyes bekezdés 17-es F pontjára vonatkozóan, és módosítsák a hetes bekezdést és a következő szavakkal, tehát a következő following helyettesítsük. Van-e a szobali módosítóval szemben kifogassuk? Jó, akkor felveszünk mellette. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hat, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatvannyolcas. Meg elutasítva. A 38-as, akkor a 68-asról szavazunk. Jó, nem, akkor a következő a 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-71-es együtt mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Everybody vote. Mindenki szavazott? Biztos, hogy mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást elutasítva. 72-73 egyben mellette ellene tartózkodás ugyanaz a többség elutasítva, 74-76 melle, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ugyanaz a többség 75-77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-82-es egyben mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. One o oh five next. 105-ös. Nem a hármas kompromisszum? Hármas kompromisszumos, a hármas kompromisszumos követő. Hármas kompromisszumos tehát, mellette ellene tartozkodás elfogadva. 1-0 arányban fogadtok. Tehát újra még egyszer, akkor hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös Tikau asszony mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, mert nagyon sokan nem szavaztak. 109-es, megnyitom a szavazást. Szerintem elutasítottuk ugyan, de lezárom a szavazást. Tényleg elfogadtuk. <laughs> Jó, hogy ellenőriztem. 26-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 nyelvi, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Hatos szóbeli módosító van. Kifogások a szóbeli módosítóval szemben nincs, akkor szóbeli módosítással mellett ellen elfogadva. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Everybody vote. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 29-1 arányban nincs tartózkodás elfogadó. Jogalkotási állásfoglalás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Még egyszer kérdem, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28 mellette egy ellenszavazat, nincs tartózkodás, elfogadjuk. Gratulálunk Szaszóli úrnak. Now we go into camera for the... Akkor pedig zárt ülés következik a háromoldalú párbeszédekről szóló beszámolás esetében. Elnézést kérek Sassoli úrtól, hogy majdnem kihagytuk a jelentését. Az én hibám volt. Kérem, akkor akinek mennie kell, az menjen gyorsan.